Jó reggelt kívánok, kolléganő kollégák! Megnyitom az ülést, és van egy bejelenteni valóm. Az IMCO szakbizottság bejelentette, hogy a hétfői március 11-i ülés tekintetében nem nyújtott be szavazási igény, tehát és így a 69-es szabály értelmében az IMCO szakbizottság megkezdheti a tárgyalásokat. És akkor áttérünk az első napi rendi pontra, amely a tanács és a bizottság nyilatkozata az éghajlatváltozásról. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy nincs catch the eye eljárás, és nincs kék kártyás felszólalás sem. Akkor áttérünk a tanács nevében Csot asszony felszólására. Jó reggel kívánok, elnök úr! Tisztelt képviselők! Szeretnék köszöntet mondani az Európai Parlamentnek, hogy felszólalhatok a tanács nevében ezen létfontosságú téma tekintetében. Minnyáján tudjuk, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk az éghajlatváltozás miatt nagyon élénk vita zajlik a tanácsban és a parlamentben is. Azonban nem teszünk eleget a klímaváltozás ellen. A globális felmelegedés 1,5 fokot ért el. Az Európai Unió úgy döntött, hogy a klímaváltozás elleni harc élére áll. Éppen ezért teljes mértékben szeretnénk átültetni a Párizsi megállapodás céljait, és hogy 2 Celsius fok alatt tartsuk a globális felmelegedést. Az Európai Unió szeretne mindent megtenni multilaterális szinten is, hogy csökkentse az éghajlatváltozást. Ez elsősorban a légi és a vízi közlekedésre vonatkozik. a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság a leglényegesebb eszköz a klímaváltozás ellen. Ezen kívül 2030-ig nagyon ambiciózus célokat fogalmazott meg az Európai Unió, a kibocsátás csökkentésében, amely 2030-ig 40 os kibocsátás csökkentés széloz meg 1990-nel összehasonlítva. A 2030-as energia jogalkotási csomag 2015-ben indult meg. Pillanatnyilag nagyon intenzív tárgyalások folynak. Szeretném kiemelni, a kibocsátás kereskedelmi rendszert és annak felülvizsgálatát, amely további kibocsátás csökkentésekhez vezetett az iparban. Új 2030-as kibocsátás csökkentési célokat fogalmazott meg az Európai Unió olyan szektorokra, mint a közlekedés és az építőipar. A földfelhasználás tekintetében a tagállamoknak garantálni kell, hogy csökkentik eh, az üvegházhatású gázok kibocsátását. Más ágazati politikákkal kombinálva az energiahatékonyságot és eh, a gépjárművek széndiokszid kibocsátásának a csökkentését eh, emelném ki. Ennek a politikának nagyon nagy kihatása lesz a klímaváltozásra. Ezen kívül európai szinten a tagállamok megállapodtak hosszú távú energia és klímapolitikai célkitűzésükben. Nagyon fontos az, hogy állandóan figyelemmel kísérjük az elért haladást. Azonban sokkal többet kell tenni annak érdekében, hogy hosszú távon is betartsuk a Párizsi megállapodásban a vállaltakat. Tehát hosszú távú stratégiáról van szó, és a 2020-as célok elérésének érdekében szeretném felszólítani az összes érintettet, hogy vizsgálják felül jelen politikájukat. Az Európai Tanács és az Európai Parlament megkérte a bizottságot, hogy mutasson be egy hosszú távú javaslatot a üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. A bizottság 2018 novemberi nyilatkozatában tett javaslatot. Nagyon fontos az, hogy különféle módon, különféle utakon próbáljuk elérni a célunkat. A tanács közleményét már a miniszteri tanácsülésen is sikerült megtárgyalni. Ezen kívül további ágazati megbeszélésekre is sor kerül majd. Az eddigi viták pedig eh, megmutatták, hogy további fellépése van szükség az Európai Unió hosszú távú stratégiájában. Politikai tekintetben is. A tanács meg van győződve róla, hogy eh, a kormányzás több szintjén kell lépni, és együtt kell működni a nem állami szereplőkkel, a helyi és a regionális szereplőkkel is. Az Európai Unió hosszú távú stratégiájának az előkészítése az integrált nemzeti energia terveket is figyelembe veszi. Ezeknek a hosszú távú stratégiában összhangban kell lenniük. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a párizsi megállapodás a megújuló energiára való áttérést szorgalmazza. És nagyon lényeges, hogy főleg azok a régiók és önkormányzatok tegyenek többet, ahol jelentős az üvegházhatású gázok kibocsátása. A tagadhatatlan kihívások ellenére is sikerült már létrehozni a gazdaságon belül olyan ellenálló képességet, amely szorgalmazza például a épületek klímabarát átépítését és renoválását. A kutatás és fejlesztés is óriási szerepet vállal a párizsi megállapodás betartásában. Nagyon fontos, hogy a magángazdaságot is bevonjuk a piacot, hogy különféle forrásból finanszírozzuk az átállást, hogy további kibocsátás csökkentést érjünk el. Ennek érdekében változtatni kell a társadalom szintjén is a fogyasztási szokásokat, a beruházási szokásokat az elkövetkezendő évtizedben. Az elnökség eh, abból indul ki, hogy a bizottság javaslatait a legmagasabb politikai szinten tárgyaljuk meg. Az Európai Tanács jövő héten szeretne a politikai prioritásokról és az általános irányvonalakról tárgyalni. A tanács szeretné a vitát elmélyíteni, hogy minél jobban hozzájáruljunk a Párizsi megállapodás céljainak teljesítéséhez. 2019-ben politikai, nagyobb politikai akaratot kell elérnünk globális szinten, ahogy az ENSZ klímacsúcsán is hangsúlyozták. Ezt a versenyt meg kell nyernünk 2019-ben. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönöm szépen, miniszter asszony, kedves kollégák! azok számára mondom, akik későn jöttek, hogy eh, nem lesz sem eh, spontán hozzászólás, sem pedig kékkártyás kérdés. Kányét a biztos urat kérem most, hogy a, bizt, a bizottság nevében szóljon hozzá. Jó reggelt, biztos úr! Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy ma szólhatok önökhöz a az éghajlatváltozás fontos vitájában. Az önök lépései, elkötelezettségei a közfegyelmét is erre irányította. A kormányközi éghajlatváltozási jelentésben 1,5%-os módosítás van. Ennek érdekében sürgősen kell tennünk, a politikai akarat megvan. Ez évben az EP választásokon azt kell megnéznünk, hogy mi az, amit még tehetünk. Európa büszke lehet arra, amit eddig elért az európai parlamenti választási kampány nagy lehetőséget ad számunkra ahhoz, hogy elmondjuk az állampolgároknak, mi, amit eddig elértünk, és minden egyes politikai párt állást is foglal a jövőre vonatkozóan. Valószínűleg azonban az a polgárok többsége még nem tudja, hogy igen ambiciózus kereteket fogadtunk el 2030-ig. Ezt nem fogjuk tudni azonban anélkül elérni, hogyha nincs meg annak a, a a ház tagjainak kiváló munkája, elkötelezettsége nem lesz meg. Itt az ideje, hogy együtt tegyünk. A Juncker Bizottság egyik első számú prioritása volt az éghajlatváltás határozatainak helyes megvalósítása. Ezzel az Európai Unió csökkentheti az üvegházhatású gáz, gázkibocsátást a 45 százalékos célkitűzés, csökkentési célkitűzésre. A célok azonban mindenképpen a, a végrehajtásban tükröznek. Sokkal többet kell tudnunk még a közelmúltban elfogadott átmeneti keretek kapcsán elfogadni. A, az energiahatékonyságot kell az első helyre helyezni. 2,5%-os megtakarításra van szükség, amivel 2023-ig célként tűztünk ki magunknak. Az Európai Unió programjában ez alapvetően fontos prioritás, és szépen haladunk előre. A nemzeti partnerekkel az Európai Unió példát is mutat a vidáknak, és az ígéretünket lépésekre változtatjuk valóságá. Itt az ideje annak, hogy 2050-re is kitekintsünk. Az intézkedéseinket tovább kell erősítenünk, csak akkor tudjuk ezt azonban megtenni, hogyha a gazdasági fejlődésünket átalakítjuk olyanná, amely éghajlatsemleges és virág, virágzás, prosperitást hoz az állampolgároknak tisztességes a beruházások és tisztességes az állampolgárok számára. Tavaly novemberben ezért az úgynevezett tiszta bolygó alap dokumentumot fogadott el. Ebben a vízióban az Európai Parlament és az Európai Tanács is egyetértett. A bizottság egyértelműen meghatározza a víziójában az Európai Unió bolygópolitikáját a Párizsi megállapodásnak megfelelően. Az Európai Unió éppen ezért nyolc különböző forgatókönyvet vizsgált, öt ebből különböző technológiákkal, körforgásos gazdálkodással mintegy 30%-os kibocsátás csökkentést e, ér el, de az 1,5 fokos célt nem tudjuk elérni. Az üvegházhatású gázokat 2050-re 0%-ra kell hozni. Két forgatókönyv az, gyakorlatilag azonos formában éli, azonos célként éri el az éghajlat semlegességet. A, a körforgásos gazdálkodás azonban az első, a kettő közül nem valósítja meg. 2050-re különböző útvonalakon, de el tudjuk célni, e, érni ezeket a célokat. A technológiákat ehhez azonban kombinálni kell, nem csak a környezetvédelme érdemében, hanem azért is, hogy modernizáljuk az EU gazdaságát a fenntartható jövő érdekében, hogy növeljük a beruházásokat, és megvédjük az állampolgárokat jobb életminőségét. Ez azt jelenti, hogy sokkal hatékonyabb gazdaságba kell investálnunk, ahol a gazdaság a több, magasabb, jobb minőségű helyi munkahelyeket biztosít. Nagyon örülök annak, hogy a, bizt- a parlament szakbizottságai megerősítették ezeket a, a forgatókönyveket, és bizakodóan nézek a holnapi szavazás elé a társadalmi értelemben tisztességes átalakulás a klímasemlegességre nem csak hogy lehetséges, hanem óriási gazdasági lehetőséget is nyit. A nagyléptékű gazdaság átalakítása nyitott vita, amelyet az európai civil társadalommal közösen folytatunk, annak érdekében, hogy közösen határozzuk meg a az előrevezető utat. Minden európai országot el kell érnünk ezekkel a nyilvános vitákkal, és mindannyiukat kérem ahhoz, hogy járuljanak hozzá a 2050-es vízióhoz. Közösen európaiak alapvetően vesznek majd részt ebben a vitában, és mindannyian látjuk már, hisz mindannyian látjuk már az éghajlatváltás hatásait. Sokan nem fogjuk megélni, hogy 2050-ben milyen lesz a teljesen átalakított bolygó, de azok az emberek, amikor kimennek az utcára, és, egy, és egyre többen teszik ezt Európában, azt jelenti, hogy a 2050-ben felnőtt életet élők számára jobb földet teremtsünk. Ezért van szükség az éghajlatváltás elleni fellépésre. Sürgősen sokkal sürgősebben, mint korábban gondoltuk. Az éghajlatváltás stabilizálása a párizsi megállapodás értelmében nagyon fontos. Még nem futottunk ki az időből, de nem engedhetjük meg azt, hogy tovább habozzunk. Lépésekre van szükség, és az Európai Unió ezt belátja. Kötelességünk lépni és meg kell vizsgáljuk, hogy hogyan. Elemezni kell azt, hogy Európa hogyan és miért tudja, milyen formában elérni az éghajlat semlegességet. Hogy az éghajlat semlegesség, a gazdasági prosperitás és a társadalmi megalapozottság együtt hogyan valósítható meg. Figyelnünk kell az európaiak többségére, különösen a jövő generációjára. Egy, meg kell állapodjunk az éghajlatsemleges pro, prosperitással előre haladó, biztonságos Európában. És mindent meg kell tenni, hogy ez valóra is válhasson. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Kedves kollégák, akkor most az egyes frakciók hozzászólói következnek. A néppárt nevében Líze úr következik. Parancsoljon. Kommissár, liebe Kolleginnen. Köszönöm. A korábbi szociáldemokrata német kancellár Helmut Schmidt azt mondta, hogy akinek víziója van, az inkább menjen orvoshoz. Mégis úgy gondolom, hogy a politikában szükség van víziókra. És éppen az európai politikában van erre szükség. Az Európai Bizottságnak most eh, van egy víziója, az éghajlat semlegesség 2050-ig. A jó ebben a vízióban az, hogy tényekkel, forgatókönyvekkel támogatja meg. A bizottság kijelentése világos, a munkahelyeket tudjuk megteremteni ezzel, plusz növekedést biztosítani Európában akkor, amikor ezt a célt akarjuk elérni. A diákok Európa szerte kivonulnak az utcára, akik az éghajlatvédelem érdekében. Ezért úgy gondolom, hogyha holnap erről eh, szavazunk és elfogadjuk eh, az éghajlatsemlegesség célját nagy többséggel, akkor tulajdonképpen az első sikert már elértük. De a diákoknak úgy gondolom még tovább kell majd tüntetniük, reméljük a, a tanítási időn kívül, hiszen nem mi egyedül tudunk dönteni, a tanácsnak kell elfogadnia ezt a forgatókönyvet, és ez biztos sokkal nehezebb lesz, mint itt a Parlamentben. És éppen a tanács, azért, hogy a tanácsot megmozdítsuk, ezt a stratégiát, ezt a célt konkrét lépésekkel elfogadja, ehhez alaposan végig kell gondoljuk, hogy mit tegyünk. A néppárt kritikusan tekint arra, hogy az 55%-os célt 2030-ra már most meghatározzuk, hiszen most határoztuk el a, az éghajlati törvénykezést, és a, a keret feltételek biztonsága nagyon fontos. Azt hiszem, hogy nem segítene, hogyha ezt nem tudnánk megadni. Az éghajlat semlegességet a tanács alapvetően nem akarja, hiszen nem szeret, és akkor fontos, hogy ne adjunk a kezükbe olyan érveket, amelyeket túlzónak tartanak. Azt hiszem, a frakciók nagyon jó kompromisszumokra jutottak, és ezeket holnap el kellene fogadni. A néppárt számára kimondottan fontos, hogy az éghajlat semlegességre való áttérés igazságos legyen. A Just Transition. A széntermelő régiókban segíteni kell az embereknek abban, hogy munkahelyet találjanak, az energia intenzív ágazatokat segíteni kell a CO-mentes, CO2-mentes telmerésre, például az acélipar, a CO2-mentes, széndiokszidmentes acél előállítására segítséget kell, hogy kapjon. Krisztián Élával pont a trilógusban erről a témáról fogunk beszélni. Az Európai Unió támogatja ezeket a technológiákat. Valóban nekünk is ezt kell tegyük. Hölgyeim és uraim, a választókörzetemben tüntető diákokkal, e, diákokat meghívtam egy vitára. Természetesen a diákok kapják meg az első szót. Délután lesz a vita, nem pedig tanítási időben, és fontosnak tartom azt is, hogy le, egy olyan pár, hogy párbeszéd legyen a vállalatokkal. Sok vállalkozóval is ö, beszélek, sokan mondják, hogy nem engedhetik meg maguknak, nem sikerül. Fontos ezért az együttműködés. Nem tudunk példaként a világ előtt állni, hogyha végeredményben sem éghajlat semlegesek leszünk, de a vállalataink a világ másik pontján termelnek éghajlatvédelem, munkahelye nem egymást felváltó elem, mi néppártként éghajlatvédelmet és munkahelyeket akarunk. Ezért azért harcolunk, hogy a jelenlegi állásfoglalás lényeges módosítások nélkül kerüljön holnap elfogadása. Akkor fogunk tudni jó jelzést küldeni. Köszönöm. Thank you, Mr. Lise. Köszönöm szépen, Lize úr. Most a szocialista frakció nevében 6 percben Bulman úr következik, parancsoljon. Uh, Kedves kollégák! kollégák, ma vendégeink vannak. 60 fiatal, 20 különböző országból ül fönn a karzaton, és üdvözölni szeretnénk őket, mert fantasztikusak, és ők képviselik az éghajlatért harcoló fiatalokat. Úgyhogy nagyon jó, hogy minden képviselőnek van lehetősége fiatalokat látni a választókörzetükben. Ma azonban itt is találkozhatnak velük, ez még jobb. A mozgalom tavaly augusztusban indult Greta Thunberg kezdeményezésére, egy iskolás lány kezdte azt, aki a svéd parlamentben úgy döntött, hogy egy kézzel festett jelzést tart fenn. Ma már szociális mozgalommá vált. Több száz ezer fiatal, több mint 70 országban, több mint 700 városban, csatlakozott e, ehhez a mozgalomhoz, a jövő érdekében szervezett péntek mozgalmához. E, ez egy olyan forradalom, amely mindenhol beindult most már. És mi itt, a parlamenti képviselők, a politikusok, a kollégák is e, részt kell, hogy vegyünk ebben. Ez szilárd meggyőződésem. És még egy dolog. Úgy gondolom, ma a mi helyünkön kellene ülniük, és hozzánk kellene szólniuk. A kéréseikkel, a kérdéseikkel hozzánk kellene fordulniuk, és nekünk kellene válaszolnunk ezekre. És egyébként egy-két frakciónak ez volt az elképzelése, hogy meghívja őket, hogy beszélgessenek velük. De sajnálatos módon nem sikerült az elnökök értekezletén többséget elérnünk ezzel kapcsolatban. Nagyon sajnálom, hogy a konzervatívokkal, liberálisokkal, szélső, jobboldal elutasította ezt a lehetőséget, hogy ma itt nyílt vitát folytathassunk le. Sajnálatos módon a fiatalokkal lefolytatott nyílt eszmecserét akadályozták meg, akik minden héten kivonulnak az utcára. Talán valamikor majd sikerül jobb eh, eredményt felmutatnunk, elnök úr. Tehát végül is a konklúzió az volt, hogy az a, az a frakció, akik támogatták, eh, a, a, a szocialisták, a zöldek, meghívtuk a frakcióülésünkre őket, meghallgattuk őket, és tényleg szerettük volna megtudni, hogy mit szeretnének. A válasz egyértelmű volt, azt, hogy tegyünk már valamit, mert rendkívül sürgős ez most már, hogy ne halogassuk, ne olcsó politikai válaszokat adjunk ezekre a kérdésekre, ne késlekedjünk mert a lehető legnagyobb veszély fenyegeti az emberiség történelmét. És igen, a fiataloknak igazuk van, mert úgy szeretnének élni, hogy ne kelljen félniük a jövőtől, ne kelljen félniük családjaiknak se, a jövőtől. Ez És nem elégséges, hogy nevetünk. Nem elégséges, hogy úgy teszünk, mintha hallgatnánk, mindent hallanánk, és nem mondjuk le a következményeket. A következményeket radikálisan le kell vonnunk, hogyha meg akarjuk menteni a bolygót. És hogyha azt akarjuk, hogy mindenkinek jövője legyen ezen a bolygón. A frakciómban átvizsgáltuk a politikai programunkat. Ma pedig eh, meg vagyunk győződve róla, hogy a politikánkat eh, a fenntarthatósági célok érdekébe állítjuk, az ENSZ fenntarthatósági céljai érdekében. Ne legyen eh, vita a gazdaságról úgy, hogy nem beszélünk a környezetről is. Azonban a környezetvédelemről is csak is úgy beszélhetünk, hogy a szociális biztonságra is gondolunk. A mi felelősségünk az, hogy minden ember profitáljon a jó társadalomból, amelyet közösen szeretnénk felépíteni. Ez pedig azt jelenti, hogy az ökológia nem csak egy boldog elit dolga. Igenis, egy nagyon jó szociálpolitikával és regionális politikával kell példát mutatunk. Kérdezzék meg Macron urat, aki éppen eh, most iskolába jár, hogy megtanulja, mi az, hogy igazságosság. Vissza kell hozni az igazságosságot a társadalmunkban. Nem lehet, hogy csak a dolgozó emberek fizessék az átalakulást. Ellenkezőleg az ökológiai fordulatot csak is, csak is akkor érjük el, hogyha szociálisan alakítjuk a politikánkat. És csak is így tudunk tenni valamit a bolygónk jövőért. Nagyon fontos az, hogy úgy alakítsuk át az ipari társadalmunkat, hogy a dolgozó embereknek is jobb legyen. Hiszen csak is így tud a világ békében élni a kincseivel. Legyen ez a programunk. Hallottam, mit mondott a bizottság és hallottam, hogy mit mondott Líze úr, aki tényleg tesz valamit ezért a témáért. De, hölgyeim és uraim, tehát hogyha ennyire elkötelezettek vagytok, akkor csináljuk végre meg az új ciklusban. Akkor a stabilitási és növekedési paktumból csináljunk egy fenntarthatósági paktumot. És a trimeszterből ne csak egy gazdasági eszközt csináljunk, hanem legyen belőle egy fenntarthatósági politika. Fiatalok, veletek vagyunk, harcoljatok! Uh, thank you, Mr. Bullman. Köszönöm szépen, Bulman úr. Ha megengedik, az elnök ki posztomról és a saját nevemben is szeretném elmondani, hogy jó lenne, ha lenne egy külön esemény itt a fiatalokkal a következő mandátum során, és biztos vagyok benne, hogy széles körű támogatást élvezne ez, és mindenképpen én is támogatnám. Mindenesetre folytassuk az ECR e nevében. Visnyevska asszony másfél percben parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim, a párizsi megállapodás utat mutat egy tiszta környezet irányába. Stratégiára van szükségünk, amely a kibocsátások csökkentésén alapul. Nem könnyű ez, de új perspektívát is nyit. A kutatásra, az innovációra kell támaszkodnunk. Biztosítanunk kell a finanszírozást mindazon régiók számára, amelyeknek változniuk kell. Főleg azon régiókra gondolok, amelyek, mint például Szilézia, ahonnan én származom, a szénből él. Nagyon remélem, hogy a szocialisták is támogatni fogják azt az állásfoglalást, amely senkit nem zár ki, amely igazságos átállást biztosít, és mindenkit segít azokat is, ahol sok a szén felhasználás. Nálunk Lengyelországban 80%-ot jelent ez. Ami Franciaországot illeti, ott csak 2%-ot képvisel a szén. Úgyhogy ha tiszta környezetet akarunk, akkor segíteni kell azoknak az országoknak, amelyek szén alapú gazdasága rendelkeznek. Igazságos átalakulásra van szükség. Támogatni kell azokat a régiókat, amelyek a szénből élnek. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az csak mosolygunk a fiatalokra, és nem intelligens eszmecserét folytatunk. Tudom, hogy a fiatalok tudják, mit jelent az, hogyha kizárjuk magunkat az energiából. Úgyhogy ma ezért vannak felvonulások Franciaországban, Párizsban az utcákon, úgyhogy kérem támogassák az ásulásumat. Keplendi úr következik, kettő percben parancsoljon. Yes, thank you, chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma különleges nap van, mert nem csak, hogy szó szerint az ajtókon dobog a jövő generációja, hanem nagyon is figyelnek arra, hogy figyelünk-e, hogy vigyázunk-e az ő jövőjükre. És hogyha gyerekeknek, és azzal a gyerekeknek éghajlatváltozási felvonulásokat szerveztek, az azt is mutatja, hogy mennyire hatékonyak. Vajon mi is ilyenek vagyunk? Attól tartok, hogy nem. Nem csak az éghajlatváltozással nem, hanem azzal sem, hogy a természet természetet szisztematikusan ne romboljuk le. Az Európai Unió a biodiverzitás stratégiájának a célkitűzéseit nem tudja elérni. Egy, sem a bizottság, sem a tanács nem tesz az, semmit azért, hogy megfordítsák az irányt. Az éghajlatra vonatkozóan van jog, vannak jogszabályaink, és megnöveltük az éghajlatváltozásra szánt forrásokat, de ez nem elegendő. Tudjuk mindannyian, hogy nem az. A, az 2030-ra az 55%-os célt el kell érni, ez világos. De minden egyéb szakpolitikai területen is további lépésekre van szükség. Hétfőn attól tartok, hogy, bebizonyítjuk, hogy bebizonyítottuk, hogy magára hagyjuk a jövőbeni generációkat a finanszírozás miatt. Attól tartok, hogy a ház jobb széle minden ambíciót le ölt, pedig nagyon fontos lenne minden egyes emberi lépés beruházással, ráfordítással kezdődik, és a zöld beruházásoknak minden százalékát látjuk már, hogy hasznos. Semmi értelme azonban, hogyha más infrastruktúrába nem biztálunk. Hollandiában azt mondjuk, hogy tulajdonképpen felmosunk a nyitott csap mellett. Minden beruházásnak zöldnek kell lenni, csak ez levisz előre. Elnök úr, ma a jövő generáció ott ül fent a, a fenti sorokban. Alig van időnk. Néhány év múlva ők már itt lent ülnek, és kerüljek azt, hogy mi pedig ott ülve, szégyenkezve kelljen azt figyeljük, hogy ők hogyan próbálják rendbe tenni azt, amit mi elrontottunk. Köszönöm. Köszönöm. A zöldek nevében Eckhout úr négy percben szólhat. Köszönjük a vitát, itt az ideje annak, hogy újra az éghajlatváltozásról beszéljünk. Nagyon sokan, akik itt vannak, már unják, hogy mindig azt mondjuk, hogy köszönjük, köszönjük, hogy itt vannak, köszönjük, hogy megmondják. Nem köszönetet akarnak, végre lépéseket akarnak, azt akarják, hogy a politikusok lépjenek. Tíz éve kerültem az Európai Parlamentbe, a tudományos életből a politikába. Azért, mert azt láttam, hogy a politikusok nem lépnek, és azt úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy végre tegyenek valamit. És nagyon sajnálom, biztos úr, sajnálom a tanácsnak is mondom, csak 2050-ről beszélnek. Ha azonban az utcán megyek, akkor, akkor azt látom, hogy hogy az emberek nem a 2050-es víziót akarják, hanem azt akarják, hogy, hogy most történjen valami. Többet kell tennünk Európaként az ambícióinkat most kell felsófolni, és nem a hosszú távú stratégiáról beszélni. Líze úr még azt is mondja, hogy először legyen hosszú távú stratégia, ne beszéljünk a lépésekről, mert talán az majd felráz bizonyos országokat. Hát pont ez a cél. Az éghajlatválságról beszélünk, olyan lépésekről, amelyeket végre meg kell tenni. Az egyik szlogen az, hogyha bank lenne a szlogen, akkor addigra már megmentenénk. Megmentettük volna. Tehát eh, itt az ideje annak, hogy többet tegyünk. És pontosan ezt látjuk. Az éghajlat eh, masíroz az utcán. Nem csak a fiatalok, eh, hanem nagyobb más csoportok is. Múlt vasárnap Amsterdamban 40 ezeren, Brüsszelben kétszer 70 ezeren voltak az utcán. Ez társadalmi mozgalom. Az emberek akarnak valamit, és nem szabad őket eh, nem észrevenni. Ha Európa jövőjéről akarunk beszélni, akkor ez Európa jövője. Ez szól Európa jövőjéről, ez pedig zöld munkahelyeket jelent. Ez pedig kedves kollégám Péter Lize eh, ismét önnek üzenem, ha jövő munkahelyekről beszél, akkor igenis a zöld átmenetről kell beszélnie minden egyéb régió a világon lép, beruház. Nézze meg Kaliforniát, az indiai déli beruházásokat, a kínai villamosáram beruházásokat. A német autógyára Kínában a zöld és elektromos autó fejlesztésébe többet investálnak Kínában, mint Németországban. Tehát lépnünk kell végre, és nem csak célokról szabad beszélni. Persze jó, hogy az embereket ez ráadásul bosszantja is, mert eh, amúgy is eh, a, megállapodunk a célokban, és erről beszélünk, de ez azt mutatja, hogy igazából nem is, eh, nincsenek is célunk. Hogyha megnézzük a célokat, akkor azt látjuk, hogy a szilárd üzemanyag a szilárd fűtőanyag ágazatnak az érdeke továbbra is az, hogy ez ne, szűnj, hogy ne szűnjenek meg. Jó, ne beszéljünk akkor a negatív hatásokról, a finanszírozás negatív hatásairól. A mezőgazdaságot nézzük akkor. Ha nem sikerül a, a mezőgazdaságot zöldéteni, akkor nem haladunk. A közlekedésben még mindig nincs új zöld közlekedés az éghajlatot nem, célokat nem tudjuk elérni így. Holnap magasabb célokról fogunk szavazni. Ezután azonban az európai választások az éghajlatról, a lépésekről fognak szólni, mert itt az ideje, hogy cselekedjünk, ne pedig csak beszéljünk. Thank you. Thank you, Mr. Aykut. Now, uh... Köszönöm szépen, Eckhout úr. Most a GUE nevében másfél percen Bojlen asszony következik. Kedves kollégák! Nem beszélhetett a kollégánk az igazságról itt ebben a parlamentben, ez pedig nem más, mint az, hogy nem sikerül eredményeket elérnünk az éghajlatváltozáson, nem tudunk vezető szerepet felválni. Olyan sokan vannak itt, akik azzal foglalkoznak, hogy mi lesz a fiatalokkal az iskolából, mint azzal, hogy csak 12 évünk van, hogy foglalkozunk ezzel. A párizsi megállapodás nem éri el a tudomány által elvártakat. A két fok már nem elegendő. Az 1,5-re mindenképpen szükség lenne, hogyha a katasztrófát el akarjuk kerülni. A gyors fellépésre van szükség, a gyors és példátlan nem igazán jellemzi ezt az állásfoglalást. Egyszerűen nem elegendő, amit teszünk. Most már nem politikai kompromisszumról van szó, hanem arról, hogy kövessük a tudományt, és hogyha nem támogatjuk holnap a, megáll, a módosítókat, és ha legalább 55%-kal ne tudjunk lépni, ez nem csak azokat sérti, akik itt a galérián hallgatnak minket, hanem azt az üzenetet is közvetít, hogy nem érdekel minket a jövő. Kedves kollégák, eljött az idő, hogy felvállaljuk a vezető szerepet. Elnök, köszönöm a Bojlan asszony. Most az EFTD-től egy percben Evi asszony következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, az a metafora, amelyet mindenütt hallgatunk, ismerjük, ismerjük azt is, hogy azok az állampolgárok is használják, akik az európai jövőért tüntetnek. A következő kérdés. A felelősség nyilván globális szinten óriási, de mi Európában tettünk eleget? Ez a kérdés eleget tettünk-e annak érdekében, hogy garantáljuk azt a megfelelő jövőt, azt az átveneti gazdaságot, amelyre ehhez szükség van. Tettünk-e eleget minden szinten? Szerintem sajnálatos módon nem, mert sajnos még csak papíron vannak ezek a célok, nem sikerült csökkenteni az éghajlat változás, a hőmérséklet növekezést. Kérdezem a bizottságot, és ezt szeretném mondani. Elegendő és elég az eddigi politika. Kell, hogy tegyünk valamit a jövőért, nem tudom, elége a stabilitásért tett erőfeszítés. Én támogatom az összes fiatalt, akik tüntetnek. Köszönöm. Köszönöm, Evi asszony. Most az ELNF nevében Milán asszony következik egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Az éghajlatváltozás változás óriási probléma az egész föld lakóinak. Felelősen kell fellépni, hogy megelőzzük és foglalkozunk vele. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk fellépni, két jelenséggel kell foglalkozni. Az egyik, ami csak emberi felelősség, 200 éves vad ö, iparosítás ö, miatt ö, mi történt. A másik a természetes éghajlati ciklus, amelyet már a legutóbbi jegesedési tanulmányok is bebizonyítottak. 120 métert emelkedett a tengerszint, 4 fokot nőtt a hőmérséklet, itt az ember nem felelős semmiért. Azonban, ami a párizsi megállapodást illeti, nagyon fontos technológiai szempontból behoznunk a lemaradásunkat itt Európában, a nem ökológiai szabadkereskedelmi megállapodások terén tenni kell valamit, mert előre kell lépnünk a környezet terén, a gépkocsik, a lakóhelyek, az élelem terén megfelelő adókkal kell lépnünk, amelyek már nem elfogadhatók a, a lakosság számára. Elnök, elnézést kérek, szakítja félbe a hozzászólót az elnök. Már felhasználta a rendelkezésére álló időt. Most a további hozzászólók után a biztos úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni mindenkinek a felszólását, az ambícióját. De a fiatalokhoz szeretnénk mindenek előtt szólni. És ha a fiatalokhoz akarunk szólni, akkor valamit le kell tennünk az asztalra. És a bizottság véleményem szerint sokat tett az elmúlt öt évben a klímaváltozás ellen. Az elmúlt öt évben több történt a klíma védelmében, mint bármikor máskor. Párizsban sikerült megállapodnunk. Kötelező célokban. Az Európai Unió pedig betartja a párizsi megállapodást. Van egy megállapodásunk, amelyben célokat fogalmaztunk meg, hogy megállítsuk a klímaváltozást. Az Európai Parlament segítségével sikerült elérnünk ezt a célt. A parlament minden frakciója hozzájárult ahhoz, hogy az ambícióinkat megelőzzük. Nagyon jó munkát végeztünk. Jó úton vagyunk. És a bizottság pedig azt mondja, hogy 2030-ig eh, még rengeteget kell tennünk. De az irány jó az ambícióink megvannak. A bizottság azt javasolta, hogy 2050-ig alakítsuk át szokásainkat, közlekedést, fogyasztást. Nagyon fontos az, hogy globálisan cselekedjünk, hiszen a klímaváltozás egy globális probléma. Teljes mértékben egyetértek, hogy a fejlett országoknak vezető szerepet kell vállalnunk. A parlamentnek és a bizottságnak óriási felelőssége van. És ezt nagyon jól tudják a frakciók is. És a választási kampány alatt hangoztatják is a klímaváltozás elleni harc fontosságát. Nagyon lényeges az, hogy elérjük a klíma semleges céljainkat 2050-ig, és pedig globálisan. Óriási vita lesz az európai választási kampányban. És a fiatalok figyelnek ránk. A dolgozók figyelnek ránk. Hiszen egy tisztességes szociális átmenetre van szükségünk. Nagyon fontos, hogy előmozdítsuk a fenntartható energiát, hogy a mobilitást áthelyezzük elektromos járművekre. A gazdaság minden ágazatát érinti a klímaváltozás. Egy új ipari forradalomra van szükségünk. Most megvan a lehetőségünk, hogy a fiataloknak megfelelő választ adjunk és az Európai Tanácsnak pedig támogatnia kell a bizottság és a parlament fáradozásait. Igenis, felelősségünk van a fiatalok irányába, a dolgozók irányába, a bányászok, az acélmunkások irányába. Az energia átmenet sikeres lesz hogyha senkit sem felejtünk el. Ez pedig a mi felelősségünk. És a kampányban, és a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Uh, a tanács nevében megadom a szót uh, a miniszterasszonynak. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretnék köszönetet mondani, nagyon hasznos volt a vita a megjegyzések, és egyetértünk a fiatalokkal ott fönt a galérián. Általában véve az Európai Parlament és a Tanács osztja a, a közös célokat és aggodalmakat is. Alapvetően fontos, hogy reflektáljunk arra, hogy hogyan tudjuk átalakítani az Európai Uniós gazdaságot, mégpedig úgy, hogy a lehető legjobb jövőt adja a környezet, a vállalkozás, az állampolgárok és az ipar számára. Az EU már régóta élen jár az éghajlatváltozás terén, és továbbra is példaként kell szolgálnia. A román elnökség alatt a tanács folytatja munkáját a, a bizottság víziójának minden szempontján, és igyekszünk világos, átfogó és összpontosított módon hozzájárulni ehhez. Köszönjük a figyelmüket! Thank you, Madam Minister. Köszönöm szépen, miniszterasszony, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Kilenc állásfoglalás indítvány érkezett be a vitára. Az egyiket az Ipari és Kutatási és Energia Szakbizottság, egy a Környezeti, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági e, Szakbizottságtól, egy az ERDT frakciótól egy a zöldek frakciójától, és egy az SND-től, és kaptunk egyet az ALD-tól is. Az ECR-től, és kaptunk egyet a néppárt frakciójától is, valamint a GUE-tól. Tehát összesen kilenc indítvány érkezett be. A vitát ezzel most lezárom, holnap szavazunk és most néhány percre fel kell, hogy függesszem az ülést, hiszen 10 órakor kezdjük csak el a következő napi rendet. Bárnyi úrra várnunk kell, és a többi kollégára is. Köszönöm a fegyelmezettségüket. Úgy gondolom a vita remek volt, és köszönöm az ifjúságnak is, hogy itt van velünk. Remélem a kemény szavak nem csak ígéretek lesznek, hanem a, az önök bátorításával együtt lépésekbe mennek át. Köszönöm szépen, tízig felfüggesztem az ülést.